Voilà, bonjour à tout le monde. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy bejöttek az ülésre. A napi rendel egyetértenek? Ez az első kérdésem. Üdvözlök mindenkit, elnézést még egyszer. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Próbáljuk megkezdeni az ülést. És azt szeretném tudni első kérdésként, hogy a napi rendel egyetértenek-e Hogyha a rendhez nincs hozzászólás, akkor elfogadottnak tekintem. Néhány bejelentésem lenne. Először is a ügyek tekintetében. Úgy gondolom, hogy mindenki tudja már, hiszen szinte mindenki részt vett a ügyek vitáján, ugye emberi jogi kérdésekről van szó. Strasbourgban egy héttel ezelőtt beszéltünk ezekről. A Luxeubo esete az egyik, Liming Che tajvani aktivista helyzete, aztán Eritrea a második sürgősségi téma, illetve az ortodox egyház képviseletében Abonio Ektenus és egy svéd polgár, David Isaac esete, néhány évvel ezelőtt is már beszéltünk róla, ugye eltűnt. Aztán a harmadik sürgősségi helyzet, a sürgősségi kérdés Burundi. Röviden ezek akkor a sürgősségi témák, ezekre csak emlékeztetni szerettem volna. Aztán vannak más állásfoglalások is, vagy ajánlások, amelyek emberi jogi kérdésekkel kapcsolatosak és elfogadásra kerültek. Először is jelentés az emberjog, emberi jogok megsértése témájában a háborús bűncselekmények, a humanitás elleni bűncselekmények, népírtás. Kovácsev kolléga készíti elő a jelentést, illetve az ajánlásokat a tanács számára a 62. ENSZ közgyűlésre 72. közgyűlésre. Aztán harmadik napi rendi pont. El kell, hogy fogadjuk a korábbi ülések jegyzőkönyvét, május 30-ai jegyzőkönyv elfogadása. Kérdezem, hogy van-e itt bármilyen ellenvetés. Nincs. Ha nincs, akkor már is átérünk a négyes napi rendi pontra. 2016 évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unióban. Van egy munkadokumentumunk. Godeliv eh, Christod Rowell kollégán készítette elő ezt a dokumentumot, csak angolul áll rendelkezésre. Elektronikus úton mindenki megkapta ezt a jelentést, eh, és itt kinyomtatott példákat is, eh, példányokat találnak itt a teremben, hogyha valakinek nem volt ideje az e-mailt tölteni. Az előadó be fogja mutatni a munkadokumentumot, meg tudjuk így vitatni, hogy mi a megközelítés, milyen megközelítést alkalmazott az előadó a jelentés elkészítéséhez. Tehát a 2016-os évről van szó, de mint minden alkalommal, ugye mindig az előző évre vonatkozóan fogadjuk el a jelentést, 2017 végéig kell elfogadnunk a 16-ra vonatkozó jelentést, és ez minden évben így működik. A többi nyelvi változat, hivatalos nyelvi változatok sajnálatos módon csak október végére fognak elkészülni. Tehát október vége, tehát szeptember, október végére tehát szeptember 7-e és október vége között lesz időnk. Legtöbben tudjuk már használni az angol változatot, hát, ha nem, akkor viszont szeptember 7-én délután kettőkor délután kettőig lehet módosító indítványokat benyújtani. Már is átadnám a szót az előadónak. Úgy gondolom nem is kell hangsúlyoznom, hogy mennyire fontos ez a jelentés, ami szakbizottságunkban ezt tudják. Úgyhogy készedem nélkül Godelívnek átadom a szót. Merci bien, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ez a jelentés, ahogy már az említéses került, természetesen nem csak az ölünkbe potyant, hanem az a szerencse és értés az a nagy előny, hogy hogy arra koncentrálhattam, arra építettem, amit már a korábbi években megszövegeztek az emberi jogok helyzetéről, hiszen egyik évről a másikra azért a helyzet teljes mértékben nem változik, mondhatnánk azt is, hogy sajnos nem változik drámaian az emberi jogok helyzete. Először talán rátérnék Kínára. Minden évben lefolytatjuk azt a vitát, hogy mikor kerüljön sor a jelentésünk megvitatására, és hát a nyári szünetet is figyelembe kell venni, és más években is újra és újra előkerült ez a kérdés, hogy, hogy mikor lenne leg előnyösebb ezzel jelentősebb foglalkozni, talán a szakszottságon belül végig gondolhatnánk, hogy hogy tudnánk megfelelő menetrendet kialakítani, és párhuzamosan ezzel azt is átgondolhatnánk, hogy hogyan lehetne ezt a jelentést egy kicsit másképp alakítani, hogy ne csak egyetlen egy évre épüljön, és ne csak az Európai Unió külügyi szolgálatának tájékoztatására épüljön. Aztán a második pont, hogy az elmúlt évben rendkívül jól sikerült együttműködnünk a, a szocialisták előadójával, és nem csak az én frakciómon belül, hanem mindannyian más frakciókon belül is átgondoltuk, hogy hogyan lehetne ezt átstruktúrálni ezt a jelentést, hogy egyértelművé váljon, hogy melyik fejezet pontosan mivel is foglalkozik, és átláthatóbbá tennünk, és következetes, koherens, fókuszált szöveg jönne létre, ugyanakkor egy olyan jelentés is, amely a, nem lenne redundáns, a felesleges ismétlések nem kerülnének elő óra és óra. És ennek fényében, és azután, hogy számos kollégával beszélgettem, tanácsadókkal is megvitattam ezt a kérdést, Megpróbáltam most idén a jelentést úgy strukturálni, hogy minden említése méltó pontot valóban helyén kezeljük, kezeljük és listát állítanánk össze mellékletben arról, hogy milyen fellépésekre, tevékenységekre került sor, és akkor nem kell korábbi jelentésekből átvenni szövegeket, hiszen hogyha újra és újra mindent újra felsorolunk, akkor egy biblia vastagságú könyvvel állunk ott a végén. És aztán az elején a preambulum bekezdéseknél szintén felsoroltuk azt, hogy milyen állásfoglalásokat, milyen szövegtervezeteket fogadtunk el, milyen témákon dolgoztunk mert hol vannak már olyan pontok, ahol megállapodásra jutottunk, és itt tovább, és ez a kiindulás. Így tagoltuk a szöveget. A célja a jelentésének természetesen az, hogy az emberi jogok és a demokrácia helyzetét a világban és az Európai Unióban a 2016 as évben megvilágítsuk, és az Európai Parlament külpolitikai ellenőrzési feladatait így módon is érvényesítsük és ellássuk. Az Európai Bizottságnak a kapcsolódó jelentése még nem került nyilvánosságra hozatalra. Amint már említettem, a menetrendünket tényleg érdemes lenne összehangolni más intézményekkel, mert jelenleg nem nincsenek szinkronban hasonló szövegek. Várhatóan ennek megfelelően módosítók születnek majd a következő hónapokban is, miután újabb információkhoz jutnak a kollégák. Én most az emberi jogi és a demokrácia célzó tanácsi cselekvési tervre építettem a jelentésemet, ahhoz hasonlóan építettem ezt fel. Ez volt az inspirációm, hiszen ezt a cselekvési tervet most féledei felülvizsgálatnak vetik alá, és ez volt az irányadó, és próbáltam egy tömör, rövid, érdemi részében 12 oldalas jelentés foglaltam, fogalmaztam meg. Természetesen ez még hosszabb lesz, hiszen az önök hozzájárulásos helyet kap majd még a szövegben. Egy rövid mondatot előre bocsátanak. Én természettudományokkal foglalkoztam mindig, és éppen ezért eh, nem esik nehezemre, hogy tömören, kevés szóban fejezzem ki magam. Talán én a más kiképzést kaptam a természettudományi karon, mint sok politikus, aki itt ül, és esetleg máshol tanult. Először az első fejezet illetve a második fejezet a emberi jogi kívásokkal foglalkozik az általános mérlegelések után, a harmadik rész a demokrácia támogatásának a kívásai, aztán az Európai Unió szakpolitikáinak a tekintetében az emberi jogok és a demokrácia támogatásának átfogó érvényesítése, és ez is egy olyan alapelvre támaszkodik ez a fejezet, amit újra és újra elmondunk itt ebben a szakbizottságban, az az, hogy az emberi jogok kérdése egy horizontális szakpolitikai feladat, azaz minden szakpolitikai területen tükröződnie kell a gazdaságpolitikában is, de legyen szó akár a nők jogairól, érvényesülnie kell az emberi jogok politikájának, éppen ezért a negyedik fejezet erről szól, hogy hogyan lehet koherensen átfogóan az emberi jogok és a demokrácia támogatását valamennyi szakpolitikai területen érvényesíteni. Aztán a cselekvési terv külön foglalkozik azzal, hogy elsősorban az érintetteknek kell eh, magukénak érezniük ezeket az emberi jogi támogatási fellépéseket, de ezzel külön most nem foglalkoztuk. Aztán nagyon sok bírálat élt minket azzal kapcsolatban, hogy hogyan is támogatjuk az emberi jogi, emberi jogi védőket, és tehát pártpolitikai háttérrel kicsit másképp is közelíthetjük meg azt, hogy a civil szervezeteket, emberi jogi védőszervezeteket hogyan támogassuk a helyszínen, de mindannyian azért azt gondolom, megegyezünk abban, hogy van nagyon sok olyan ország, amely a civil szervezetek szabad e, kifejezési lehetőségeit korlátozza, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem változott, nem javult ez a helyzet, és minden egyes ország ez másképpen jelenik meg, de erre mindenképpen figyelnünk kell, hogy az ő szabadságuk a szólásra, a véleménynyilvánításra, megerősítésre kerüljen. Aztán arra is próbáltam koncentrálni, hogy ne a különböző állásfoglások és újra és újra elfogadott állásfoglások tartalmát ismételgessük, hanem hogy racionalizáltan észszerűsítve eh, egy fő üzenetet közvetítsünk. És az előző évi előadó munkájára is támaszkodtam, hiszen már az előző évi jelentésben sem kerültek említésre a főszövegben egyedi országok esetei. Én úgy gondolom, hogy ez észszerű, hiszen a különböző fejezetekben egyes országok felsorolása kerülnek, akkor fennáll annak a kockázata, hogy kihagyunk esetleg néhány országot, garantálom, hogy valami kimarad az ilyen felsorolásokban, és azt gondolom, hogy akkor sok-sok energiát vesztegetnénk felesleges vitákra ebben az esetben. És és magát azt a szót, hogy állam, akár a régió szócskával is helyettesíthetnénk az én szövegemben, ez egyszerűbbé is teszi az olvasatát ennek a szövegnek, és talán igazságosabb és realistább megközelítést is jelentene ez. Megpróbáltam témánként egy-egy bekezdésbe sűríteni a mondani valómat, ezt már elmondtam. És 2016-ban tulajdonképpen úgy állt a helyzet, hogy a nem állami szereplők szintén követtek el büntetteket az emberi jogok ellen, például a muszlim országokban, közel-keleti országokban. Erre számos alkalommal sor került, és megsértették az emberi jogokat a nem állami szereplők is. És nagyon brutális bűncselekményeket is elkövettek ők, és ez fontos, hogy elmondjuk, hogy terrorista csoportok nem állami háttérrel legyen szó itt most a, a, akár az iszlám államról, és hát kétségeim vannak felől, hogy most Moszul visszafoglalásával lezárul ez a szörnyű fejezet a történelmnek, és, és lehetséges, hogy ez ezzel kapcsolatos bekezdés még újra kell írni. Aztán a menekült és migrációs válsága kapcsolatban felmerülő problémák az emberi jogok területén. E tekintetben fontos, hogy a problémák gyökeréig hatoljunk, és az okokat próbáljuk megszüntetni. A szövegben erre is kitértem és azt is írtam, hogy például a megerősített szomszédság politikával lehetne fenntartató megoldásokról gondoskodni. Ez a 23-as pontban olvasható. Ezen kívül úgy vélem, hogy hogy érdemes vitát folytatni, de mégiscsak de nem mindenki gondolja így, hogy méghozzá arról szeretnék én vitát folytatni, hogy a klímaváltozások bizony vannak negatív hatásai bizonyos régiókra, például Afrika egyes területein, szinte élhetetlenné válik az élet, a, és egyértelmű, hogy ott is fel kell lépnünk, és tenni kell valamit, és az a jó, hogy valaki ott élhesse le az életét, ahol született, és ott egy ember az méltó életet tudjon folytatni valaki, az itt sok esetben nem tud érvényesülni ez az elv, és, és nem mondom, hogy minden esetben a klímaváltozás kiatásai olyan erőteljesek, hogy, hogy ez jogosan indokolja a a kivándorlást, a migrációt, tehát ennél óvatosabb vagyok, de azért szeretném ezt megemlíteni, hogy itt is valamilyen módon az ez méltó élet sérül, és emiatt sokan elhagyni kényszerülnek hazájukat. Aztán van még egy pont, amit viszont nem tudok eléggé hangsúlyozni, és egyelőre még nem látom, hogy megoldódna ez a helyzet, és gyakorlatilag valamennyi jelentésben már az előző években is megvitatásra került ez. Ez a, az uniós emberi jogi politikának a koherenciája, következetessége, és á, itt valóban nem átfogó politikára van szó, hanem itt-ott csinálunk egy kicsit itt, egy kicsit ott, de nem horizontális elvként érvényesül az emberi jogi politikája az Európai Uniónak, pedig sokkal sikeresebb lehetne az Európai Unió fellépés ezen a téren, ha ezt koherensen, horizontálisan érvényesíteni. Köszönöm az eddigi együttműködést az érintettekkel, úgy gondolom, hogy nagyon jó eszmecserére került sor a civil szervezetek képviselőivel, és más frakciók tagjaival is eh, megvitattam a jelentéstervezetet, Nekik is köszönetet mondok, és az adminisztratív támogatását is köszönetet mondanak. Köszönöm ezt a kollégális együttműködést, és várom a következő hetekben, illetve hát nem a következő hetekben, hiszen nyaralni megyünk, önnek is valószínűleg, de utána várom a további gyümölcsöző együttműködést. Köszönöm. Um, Now the uh, shadow rapporteurs. Árnyék előadókat hallgatjuk most meg az egyes frakciók részéről. Szocialista frakció részéről Liliana Rodriguez. Nincs itt, de Soraya Post fog beszélni a szocialista árnyék előadó nevében Soraya. Köszönöm, Préda úr. Start to thank the rapporteur for the good and coherent... Köszönöm szépen. Szeretném Liliana Rodriguez asszonyt kimenteni és elmondani a véleményét. Biztosítanom az előadót, hogy az SND mindent megtesz azért, hogy a kül, különböző módosítókat úgy összesítse, hogy az előadó által összeállított struktúra megmaradjon. Csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm. Aveți cuvântul. Liberális Renata Weber. Thank you. Um, köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak a munkáját. Valóban nagyon jó ez a tervezet, épp jól lehet dolgozni ezen. Az egyetlen megjegyzés, amit elmondanék, az egy általános dolog. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az elmúlt években úgy döntöttünk, hogy inkább témákra összpontosítunk, nem pedig a megnevezzük és megszégyenítjük módszert válasz, választjuk. Egyébként több ezer módosító kellene, hogy legyen, nem csak néhány száz. De úgy gondolom, hogy talán lehetne egy olyan módot is találni, amivel megoldjuk ezt a problémát. Nagyon tudományos jelentésnek tűnik ez, nem pedig jelentésnek, amit a parlament ír. A mellékletet, hogyha megnézem, nyilvánvalóan a sürgősségi állásfoglalások vagy állásfoglalások általában világosan megnevezi, hogy ki az, aki ö, megnevezi és megszégyeníti a hibázókat. Az egyetlen entitás, itt, amit megnevezünk, az csak az ISIS, a Daesh. Az országok az országokat nem nevezzük meg, pedig lehetne. Talán megtalálhatnánk a módját annak, hogy ha hangsúlyoznánk a tervezet nagyon jó, de azt szeretnénk az EU intézkedésekkel kapcsolatban a különböző témákra vonatkozóan javasolni, ami teljesen rendben van, hogy legyünk pontosabbak egy kicsit a jelentésben is. Köszönöm szépen. Uh, merci infiniment. E. Köszönöm szépen. Berzsi asszony a GUE frakció nevében öné szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. Igen, látom, hogy erőfeszítést tett azért, hogy koherens legyen a szöveg, és a perspektívákat mutassa be. Weber asszonyhoz csatlakoznék, a Weber asszony kritikáihoz konkrétan. Véleményem szerint azért e, valahogy egy kicsit elvesznek a fontos témák, méghozzá az, hogy az Európai Parlament hogyan közelíti meg ezt a kérdést, de természetesen javítható a szöveg. Ahogy a jelentés bemutatja a helyzetet, megértem, hogy problémás, hogy az EKS jelentés nem áll rendelkezésre, és hogy nagyon bonyolult ez a folyamat. Évek óta követem ezt a témát, szerintem hangsúlyoznunk kellene, hogy mi az Európai Parlament elképzelése ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Önhöz hasonlóan én is egy olyan perspektívát, olyan politikai perspektívát szeretnék látni, ahol az emberi jogok és az európai politika koherens. Sajnálatos módon meg kell, hogy állapítsam, ugye 2009 óta követem ezt a kérdést, hogy sajnos visszalépés történt, és pontosan ez az az elem, ez az az aspektus, amit nem látok a jelentésben, és ezt sajnálatosnak tartom. Egyetértek teljes mértékben azzal, hogy ne említsünk országokat, minden évben, vagy legalábbis itt az utóbbi években az előadó mindig ezt követte, de aztán a módosító indítványok bonyolították mindig a helyzetet, nem vagyok abban biztos, hogy a regionális preferencia jó megközelítés lenne, mert mindegyik régióban ugye vannak jó meg rossz példák, hogyha a régiós megközelítést alkalmazzuk, akkor azért az kockázatos, mert lehet, hogy visszalépés fog történni a témában. Hasonló módon csatlakoznék Weber hogy másik megjegyzéséhez, hogy csak a Daesh, csak az ISIS említjük, vagy nem említjük, vannak más problémák is a világban, és hogyha csak erre koncentrálunk, akkor megint úgy gondolom, hogy egy kicsit elveszítjük a láthatóságot. Ezt végig kell gondolni, majd részemről is mindent megteszek ezért. Nagyra értékelem a civil szervezetekkel kapcsolatos megközelítést. A sajtószabadságot talán itt is említeni kellene, nem csak a regionális kérdésnél. Persze a jelentés hossza korlátozza az említhető témákat. A üldözött újságírók, bloggerek, tehát na, széles körben értelmezem az újságírót, tehát a civil társadalmon túl ugye az újságírók is célzottak. Különösen értékelem azt, hogy kapcsolatot állít föl a fejlődés és a migráció között, valamint a klímaváltozást is itt említi. Itt úgy gondolom, hogy kicsit kritikusabbak kell, hogy legyünk az egyéb európai intézmények megközelítése tekintetében, hiszen itt is több állásfoglaláson megállapítottuk ezt, hogy ebben a kérdésben a bizottság és a tanács a saját céljaikat migráns politikában konkrétan a saját céljaikat helyezik előnybe, és kicsit kevésbé foglalkoznak az emberi jogi kérdésekkel. Elnök úr is Burundi és Eritrea témájában jelentéseket készített, ugye az elmúlt, a előző plenáris ülésen fogadtuk el ezeket az állásfoglalásokat, és ezek is jó példák arra, hogy hogyan áll hozzá a bizottság és a tanács a kérdéshez. Szerintem a jelentés jó alkalom arra, hogy a, ennek a szakpolitikának valós értékelését kérjük, beleértve a finanszírozás értékelését is, a, olyan finanszírozást, ahol a Európai Unió támogat olyan országokat, ahol különösen kérdéses az emberi jogok helyzete. Még két rövid megjegyzésem lenne. Meg kell erősíteni szerintem, de hát itt is ugye emberjogi kérdés, emberjogi klauzula kérdése. Ugye mi ezen dolgozunk, de a gyakorlatban azért a végrehajtásban vannak problémák, nem hunyhatunk szemet a valóság előtt. És külön értékelem azt a bekezdést, amely a publikációkkal, kiadványokkal foglalkozik. Itt valóban nyomonkövetésre van szükség, és a jelentés erre is alkalmat ad, mert mostanáig nem igazán van jogunk az elszámoltatás területén, a választási megfigyelések területén. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében Barbara Lachbirer fog hozzászólni, az árnyék eladó a frakció nevében. Thank you, Chair. Köszönöm. És köszönöm az előadónak a tervezetet. Úgy gondolom, hogy remek, hogy a, az egyes emberi jogi terület szerint nézte meg a különböző EU-s tevékenységeket. A módosítóknál is ugyanezt a formát megtartjuk. A módosítóink a nemzetközi bűnügyi törvénykezéssel kapcsolatos és néhány más területtel. Nézzük a konkrét bevezetéseket. A nyitó fejezetben például mondja, hogy szűkül a tér, megkérdőjelezik az emberi jogok egyetemlegességét, és azt, hogy egyre nagyobb az EU-n belül és az EU-n kívül az autoriter terület. Úgy gondolom, hogy ezt jobban hangsúlyozni kell, mert pont most nagyon alkalmas idő lenne arra, hogy az emberi jogokat erősítsük. Az emberi jogok és demokrácia kérdése rendkívül fontos, nagyon fontos komponense az emberi jogi politikáknak, és mindezt tükröznünk kell. A 18-as bekezdés a vállalatok felelősségére, nem pedig csak a vállalatok társadalmi felelősségére, hanem a vállalatok beszámoltathatóságára is utalnék az ENSZ kötelező érvényű eszközére, a vállalkozások és emberi jogok eszközére, és a Korao jelentésre, hiszen ebben vannak a legfontosabb ajánlások. Az előadó hang, hangsúlyozta, hogy az EU tagállamoknak magukévá kell tenni az ifjúsági akciótervet és az emberi jogok kérdését a 38-39-es bekezdésre gondolok. 47-es bekezdés az ensz való együttműködésről szól. Úgy gondolom, itt határozottabb nyelvezeten kellene fogalmazni és támogatni a, a főbiztos hivatalát. A mellékletben felsorolja a sürgős elemeket. Az az, az az ember, aki majd 2016 végén ugye elolvasta ezt a véglegesített formát, azok számára például nyilvánvalóvá válik, hogy a hazám, hazámat is be kellene tenni a sürgősségi esetek közé. Az aktualitás miatt nem csak a 2016-ot kell nézni, hiszen ezzel másként értelmezzük a mellékletet magát. Köszönöm. A többi árnyék előadó nincs jelen. Csak egy kolléga kért szót. Asterichus képviselő, és utána pedig Jeep úr, aki most kért szót. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a kollégámnak a munkadokumentumhoz. Nagyon fontos. Vártuk már, hiszen éves statisztikát is tartalmaz a szakbizottságunk számára, sem többet, sem kevesebbet. Ezért úgy gondolom, hogy az összes tevékenységet az év során át kell, hogy tekintse. Igen, nagyra értékelem ezt a bátor megközelítést. A 12 oldal, és teljesen igaza van, hogyha 30 oldalról írná meg, akkor sokan nem olvasnak el. A 12 oldalt viszont mindenki elolvassa, és nagyon sok mindent, sok fontos, bátorító dolgot fedez fel, tehát önmagát exponálta azzal, hogy egy ilyen rövidített verziót mutat be. Ez egy teljesen korrekt hozzáállás, nem hosszú litániákat kell, hanem tartalmilag fókuszált megközelítésben összefoglalni a lényeget. Fontosnak tartom ezen kívül azt, hogy a jelentésben rövid, átfogó, célirányos formában a legfontosabbakat határozzuk meg. A civil szervezetek, az emberi jogi területeken dolgozó civil szervezetekről például, hogyha azt kérjük tőlük, hogy röviden foglalják össze stratégiai javaslataikat, vagy a 2016-ban megfigyelt trendeket, akkor valóban meg kell, elég bátornak kell lenni, hogy ezt a kérdést a valós partnereinknek feltegyék, feltegyük, hiszen ők vannak ott a, az igazi munka közepében, tevékenységekben. A partnerek számára ez kölcsönösen értéket jelentene, hiszen mi elismernénk ezzel a munkájukat, másrészt pedig ők megmutathatnák, hogy készek arra, hogy velünk kéz a kézben haladjanak. És trendeket is felmutathatnánk. Nézzük 2016-ot. Ne, nem kellene általánosítani, hanem erre az időszakra kell fizetni, figyelni. És ha új trendek, különleges események merülnek fel, akkor bátran rá kell mutatni ezekre, annak érdekében, hogy a 2016-ot megkülönböztessük 15-től vagy és 17-től. Úgy gondolom, hogy ez nagyon tényszerű az ön jelentésében. Ha az eszközöket, a szakpolitikai területeket nézzük, akkor megint csak azt mondanám, hogy jobban örülnék hogyha nem általánosítanánk például a kereskedelmi eszközökről, kereskedelmi megállapodásokról, hanem sokkal feltáróbb módon fogalmaznánk az emberi jogok kérdésében is. Ha nem vagyunk elégedettek bizonyos kereskedelmi megállapodásokkal, vagy ha, azt lát, ha bármit látunk, ami nem működött jól 2016-ban, akkor ezt tessék konkrétan, konkretizálni. Akkor jó országneveket ne említsünk meg, de le lehet írni tényszerűen a trendet. És ezzel az EU intézmények és mi is elkerülhetnénk a jövőben további tévedéseket, hibákat. One more thing um, on, on urgencies. Uh, I think... A sürgős kérdésekről még egy megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy ez remek része a jelentésnek. A sürgősségi esetek uh, azt mutatják, hogy azonnal tudunk reagálni. 2017 uh, talán majd folytatja ezt, de nagy, nagyon hasznosnak látom ezt. az elemzési és politikai válaszunk az egyes helyzetekre úgy gondolom, hogy minden országot ösztönöz. Azokat is, amelyeket itt megemlítünk, és ahol hasonló helyzet található. Nagyon tetszik például a 37-es pont. Ebben a, az EU emberi jogi demokrácia területén végzett munkájának konkrét hatásáról beszél, és a jobb áttekintést ad. A jobb áttekintés nekem konkrétumokat jelent. Az emberi jogok általában egyénekről, helyzetekről konkrét helyzetekről, csoportokról szólnak. Ezeknek van neve, van, vannak konkrét problémák, amelyekre a munkánk során rá kell, hogy mutassunk. Tehát gratulálok, gratulálok a, a jelentés új struktúrájához. Úgy gondolom, ez ösztönző. Innovatív megközelítés tetszik. A liberálisoknak tetszik általában, ezt is mondhatom.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 dokumentum alapján azt tudom mondani, hogy ugye egy jelentésben nem lehet minden elvárásnak megfelelni. Az a benyomásom, hogy kollégánk ebben az esetben konzisztens, koherens jelentést állított össze. Nagyon széles körül ez a téma, és részletkérdésekről is be tudott számolni a jelentésben, koherens szöveget állított össze. Természetesen majd még részletesen elemezni fogjuk a szöveget, és elképzelhető, hogy módosító indítványokat is be fogunk nyújtani. Minden esetre úgy gondolom, hogy az emberjogi helyzet 2016-os fejleményeit értékelve, ugye egy állásfoglalásban a sürgős helyzeteket is meg kell vizsgálni, és ez egy nagyon értékes dolog, hiszen itt láthatjuk a listák alapján, láthatjuk az eredményeket is. A jelentés továbbá fontos szerepet játszik, hiszen a választási megfigyelő missziókat is értékeli. Hiszen napról napra nem tudjuk követni az ilyen misszióknak a munkáját. Nagyon nagyok az elvárások az emissziók esetében is. Most ez a jelentés, ez az állásfoglalás alkalmat ad arra, hogy ezt a kérdést is végig gondoljuk, hogy esetleg ajánlásokkal éljünk e tekintetben is. Az Európai Uniónak privilegizált kapcsolata van néhány országgal, szerződések alapján, megállapodások alapján fontos megállapodásokról, szerződésekről van szó, szó. arány eznek megfelelően kellene hangsúlyozni a, és kialakítani az elvárásainkat is az emberi jogi területeken, ami természetesen megfelel az Európai Parlament és a külügyi szolgálat működésére vonatkozó szabályoknak is. Szeretném továbbá hangsúlyozni, mennyire fontos az együttműködésünk a emberjogi tanácssal az ENSZ-ben, és a nemzeti szervezetekkel, amelyek jelen vannak emberjogi területeken. Az Európa Tanács ombudsmanára gondolok konkrétan, gondolok konkrétan a Európai Uniós szinten az ő neki megfelelő funkcióra. Fontos emberekről, fontos feladatokról van szó. Az ő tevékenységüknek az eredménye nem látható azonnal, és a helyzetre se tudnak azonnali befolyást gyakorolni. Még egyszer köszönet a jelentés elkészítésért. Köszönöm szépen, én is szeretnék néhány szót szólni a témához. Először is Godalibnek szeretnék gratulálni a jelentéshez úgy gondolom, hogy rendkívül hasznos, az a melléklet, ami bemutatja a mi cselekvésünket, 2016-os sürgősségi eseteket. Továbbá, ahogy néhányan említették, ez mutatja be, hogy milyen különleges feladatokat lát el az Európai Parlament, hiszen a jelentés, az éves jelentésre a reakció, látjuk, hogy is fogalmazok, látjuk, hogy milyen kérdések és feltételek határozzák meg a mi munkánkat, és ez a függelék teljesen konkrétan, ez a melléklet teljesen konkrétan bemutatja mi cselekvésünket. Ez a naming and shaming ugye kerülendő, de minden esetre itt a sürgős esetek felszólalásával és az ajánlások felszólalásával látjuk, hogy ez a mi munkánknak az eredménye. Nem mindig igaz ez, de a legtöbb esetben nagyon nagy többséggel fogadjuk el az adatok szerint ugye általában 90%-os a támogatása ezeknek a sürgősségi eseteknek és állásfoglalásoknak, tehát ez egy tömeges támogatás, nem, nem 51-49%-os arányban fogadjuk el ezeket a dokumentumokat, úgyhogy ezt kiválónak találom, ezt a hozzáállást, így határozzuk meg a mi tevékenységünket, így mutatjuk be a mi tevékenységünket a melléklettel, Továbbá minden egyes állásfoglalásnál látjuk a legfontosabb témát, úgyhogy ha valaki meg akarja vizsgálni, hogy mi az Európai Parlamentnek a pozíciója, akkor itt látja a mi filozófiánkat, és aztán konkrét eseteket is meg tud ismerni, amelyeket mi fontosnak tartottunk. Ricardo Seri úrnak adnám át a szót, aki az emberi jogi részlegnek a vezetője. Maximum négy perce van. De nagyon toleráns vagyok. Hogyha öt percig akar beszélni, az se lesz probléma. Thank you, uh, Thank you very much, Mr. Mm. Köszönöm szépen, predeor és azt gondolom, hogy ennél rövidebb is leszek, hiszen hiszen tulajdonképpen csak most kaptuk kész a jelentést, még időbe telik, hogy elolvassuk ezt figyelmesen, de figyelmesen meghallgatok viszont a prezentációt, és az, azt a logikát, amire ez felépül, és az új elemeket és a módosításokat is hallhattuk, ugye a tömörré vált ez a jelentés, ezt mindenképpen támogatjuk az, az előadás ezen törekvéseit támogatjuk és természetesen majd végigvesszük az egyes pontokat, és ha szükséges, akkor konzultálunk az előadóval. Ami az Európai Unió külügyi szolgálatának jelentését illeti, ahogy az előadó említette, most a fél éves felülvizsgálatára kerül sor az emberi jogokkal kapcsolatos cselekvésternek, és hát még egyelőre korlátozottak a kapacitásaink, hogy ezeken a különböző szövegeken itt e, dolgozzunk és be tudjuk mutatni önöknek, de hamarosan ugye ez napirendre kerül, és egy fél órás prezentációt kapnak majd a fél idei felvizsgálatról. Minden esetre remélem, hogy ez majd hivatkozási alap, vagy kiindulási alap lehet a jövőbeli szövegeket, és ez egy nagyon tömör az önök jelentése, és természetesen a mi jelentésünk is, hasonló felépítésű jelentésünk hamarosan a nyári szünet után nyilvánosságra kerül, és hát ennyi is lenne, mint azt mindig is elmondjuk, mindig figyelmel követjük az önök tevékenységet, és együtt működünk az ilyen jelentések készítése során, hogy az előadónak és a stábjának szívesen segítünk. Köszönjük szépen! Most pedig akkor az előadó lezárásképpen még egyszer megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet illeti a kollégákat is, a nagyon értékes hozzászólásokért. Néhány pontra akkor röviden reagálnék, és először is több kolléga is beszélt arról, hogy fontos a az uniós politikák koherenciája. Erre nem térünk ki kellő mértékben, illetve az Európai Parlament láthatóságára sem. Hogyha vannak ezekkel kapcsolatban konkrét javaslataik, módosító indítványok, akkor nagyon szívesen figyelme veszem majd ezeket, és hiszen az egyik legfontosabb pont számkra az volt, hogy pont ezt megteremtsük, ezt a koherenciát némentsém, az egyes országok megnevezése és megszégyenítése. Nagyon örülök, hogy többé-kevésbé konszenzus alakult ki arra vonatkozóan, hogy a jelentésben konkrétan ezt ne tegyük meg. Természetesen a mellékletben nem csak a sürgősségi állásfoglalások egyik típusát, hanem az összes típusát, ahogy Lockbiller azt javasolta, felvehetjük, és hogy az előadónk is illetve az elnök úrunk is mondta, a, a politikánk konkrét kifejezésére itt az állásfoglalásokban kerül sor, és itt a különböző országok, régiók különböző helyzeteire ezekben a szövegekben reagálunk konkrétan ezeket csak felsoroljuk. Aztán sajtószabadság, Verzse asszony hozzászólása. Úgy gondolom a nyolcas pontban kellő mértékben lefettük ezt a kérdést. Nyilván lehet ezt még explicitebbé tenni és konkretizálni, nem tudom, hogy erre szükség van, de meg lehet tenni. És ami újra és újra felmerül, az a kereskedelmi megállapodások és az emberi jogoknak a kapcsolata. Tagja vagyok a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak, az Interszakbizottságnak, és nyilvánvalóan ott a kereskedelmi tárgyalásokat máshonnan kezelítik meg, de alapvetően még a WTO szintjén is az a helyzet, hogy egyre inkább törekszenek a két terület összekapcsolására, és az Európai Parlament már évek óta, öm, sőt, több mint egy évtizede úttörő szerepet tölt be. Ugyanakkor nem szabad a kereskedelmi tárgyalásokat és a kereskedelmi megállapodásokat túlterhelni. Igen, ezeket a szempontokat is integrálni kell, de kötelező érvényű előírásokkal nehéz lesz operálni a kereskedelmi megállapodásokban, de nyilvánvalóan ki kell térni erre szempontra is. Aztán az ensz és az Európa Tanácssal való együttműködés. Szívesen kitérünk erre is a szövegben, és köszönöm a pozitív baráti hozzászólásokat is, és a verse az, hogyha egyetért azzal, amivel, amit írtam, akkor csak szeretném megköszönni ezt. Merci, euh, merci à tout le monde. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most egy kis szünetet tartunk, mielőtt a következő pontra átérnénk. Egy zártulés a következő. Oroszországgal fenntartott őt felelős küldöttséggel együttműködve sürgősségi ügyet fogunk megbeszélni, és Pánceri elnök úr fogja levezetni ezt az átülést.